Riprendiamo le votazioni. Folytassuk a szavazást. Rivázi jelentés következik. Megadom a jelentéstevő asszonynak a szót. Merci, Madame la Présidente, mes chers collègues. Köszönöm szépen, eh, elnök úr, kedves kollégák! Ez a jelentés a radioaktív eh, anyagok, eh, emberi fogyasztásra szent vízben található radioaktív anyagokra vonatkozik annak érdekében, hogy megtartsuk az egyes szövegnek a következetességét, miután egyeztettem mindenkivel, a kettes módosítás az egy technikai módosítást nyújtanám, nyújtanék be. E, a nemzeti parlamenteknek való benyújtás után és a régiók bizottságának való benyújtás után egy technikai e, kis módosítást e, fogadnánk el, és szeretnék az Európai, Bizottság, szeretnék az Európai Bizottságnak átadni ezt az üzenetet. Köszönöm, hogy erre lehetőséget kaptunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. 56 módosítóról együtt mellette ellene tartózkodók megszavaztuk, elfogadtuk. Teljes szövegről szavazunk, mellette ki van, ellene tart, Kérem, hogy egyértelműen jelezzék, mellette ki van. Emeljék a kezüket ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Most név szerinti szavazás következik. Megnyitom a szavazást. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk és megadom a szót ismételten a jelentéstevő asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a támogatást, ez elengedhetetlen volt. A parlament nevében az Európai Bizottságot arra eh, kérem, hogy az így módosított javaslatot nyújtsa eh, be a nemzeti parlamenteknek, illetve a régiók bizottságának, és kezdje újra a jogszabályalkotási folyamatot együtt döntésben. Eh, az Európai Bizottság által nyújtott javaslat, ez egy demokratikus nonsens, e, és mindenki osztotta a véleményemet az Euró- a szakbizottsági szavazás során. Ezt köszönöm. Ez a jelentés a vízben meglévő radioaktív anyagok ellenőrzését illeti, és ez elengedhetetlen, hogy az Európai Parlament is részt vegyen az erről szóló döntéshozásban. Meg kell hallgatni a demokratikus szint, köretek között az európai állampolgárok véleményét ezzel kapcsolatban. Az ivóvízről van szó, ez folyamatosan ezt minden nap fogyasztjuk. Az Euratom semmiképpen nem jelent jogi alapot, az együtt döntés az, a Lisszaboni szerződés 192-es cikke alapján valósul meg. Köszönöm szépen. A gozész jelentés előtt megadom a szót Rén biztos úrnak. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! Ez a szavazás nagyon fontos Európa gazdasági jövője szempontjából, azt hiszem ezt eh, nem lehet túlbecsülni. A hatos csomaggal együtt ez a kettes csomag igazi gazdasági és monetáris uniót nyújt. Szeretnék az összes jelentéstevőnek köszönetet mondani, illetve azoknak a képviselőknek, barátoknak, kollégáknak, akik fáradhatatlanul működtek együtt a, bizot, együtt a bizottsággal, illetve a soros elnökséggel, hogy lehetővé váljon ez a csomag. Megköszönöm a sok módosítót is, amelyet beterjesztetek. Sokszor azt kell, hogy mondjam, hogy csak nem makacsul ragaszkodtak az elképzeléseikhez, és ez ezek ezen folyamat nyomán sikerült módosítani a jogalkotási keretek között ezt a javaslatot. Hogyha a kettes csomag és a hatos csomag már létezett volna az euró bevezetésekor, akkor nem öltött volna ilyen mértéket a válság. És mindenképpen sokkal gyorsabban túlestünk volna, túl jutottunk volna a válságon, és sokkal csekélyebb gazdaság és pénzügyi következménye lettek volna. A közösségi módszer hatékonyságát is demonstrálja ez a folyamat. Ha visszatekintünk a válságra, és ezt összekapcsoljuk a mai szavazásra és a bizottság nyilatkozatáról, kötvényekkel kapcsolatban azt hadd mondjam el azt, hogy egy erre vonatkozó javaslat már három évvel ezelőtt is született 2010 tavaszán. 2010. május 10-én az ECOFIN tanács a bizottság javaslatot tett, pont az Európa napon, hogy egy egységes európai pénzügyi stabilitási mechanizmust hozzon létre az EU költségvetés garantálna ezt részben, illetve ezen túlmenően lenne még számos más közös garancia. Azt hiszem, hogy a sokat segített volna azon, hogy hamarabb véget vessünk a válságnak, illetve nem kellett volna annyiszor közbelépnie a központi banknak. Sajnos ez nem jött létre akkor csak tavaly sikerült egy kevésbé erőteljes eh, felülvizsgálati mechanizmust megszavaznunk, vagy elfogadtatni. A válságra való reakciónk gyorsabban érvényesült volna, illetve gyorsabban meglettek volna az eredményei, hogyha a bizottság eredeti javaslatait folytatták, folytatták, fogadták volna el még 2010-ben a tagállamok akkor erre még nem érett meg az idő. Madam President, uh, can I finish? Elnök asszony, befejezhetem hozzászólásomat? Jó, köszönöm. Nagyra becsülöm ezt. Tehát szeretném világossá tenni a bizottság szándékát a jövőre vonatkozva. A következő nyilatkozatot szeretném tenni a bizottság nevében. És kérem a türelmüket. Elnézést, hogyha kicsit hosszabban beszélek, mint szoktam. De ez egy eléggé átfogó, bonyolult megoldás. Hogyha a kettes csomagot elfogadják, akkor a bizottság szándékában az áll, hogy rövid távú lépéseket tegyen, hogy megvalósuljon az igazi Európai Gazdasági és Monetáris Unió, ahogy ez a terben szerepelt. Fél év, egy éven belül létre kell hozni a legfőbb intézkedéseket, és közép távon pedig egy megmentési alapot kell létrehozni, nagyon szigorú feltételek mellett. Alapelvünk az lenne, hogy a kockázat kezelést mindenképpen fiskális fegyelemmel és integrációval kell egyesíteni. A fiskális és gazdasági szakpolitika és ehhez kapcsolódó eszközök mindenképpen mindenképpen igazi politikai és kereskedelmi szakpolitikákkal kell, hogy párosuljanak, hogy ezáltal demokratikus legitimitást kapjunk. A bizottság szándékában az áll, hogy az ezzel kapcsolatos eredményeket, lehetőségeket, kockázatokat, hatásokat jobban felmérjük. Tehát ezen megmentési alap megalkotása során. Nos, ki kell alakítani a megfelelő, megfelelő mechanizmusokat ennek létrehozásához, és az e-, ezt kísérő költségvetési elemeket is. Tehát számos döntést kell még hozni ezzel kapcsolatban. The group will take into account uh, the ongoing reform of az európai gazdasági és, köl- és költségvetési irányítás következményeit mindenképpen figyelembe fogja venni az ezzel foglalkozó csoport. A, továbbá az ESM és a kettes csomag megvalósítását is természetesen figyelembe veszi majd ez a csoport. Elemzés során az államháztartás fenntarthatóságát is megvizsgálja a csoport, illetve az, e- a erkölcsi veszélyek, a pénzügyi stabilitás, a pénzügyi integráció és a monetáris politika kérdéseit is figyelembe veszik. Az államadóság kezelése, a pénzügyi piacok kérdése is szerepel majd ezen csoport elemzésében, és 2014 márciusáig el kell jutatni ennek a csoportnak az elemzést a bizottsághoz. A bizottságnak pedig ezen dokumentum alapján még a mandátum lejárta előtt kell javaslattal előállnia. A stabilitási és növekedési csomag, gazdasági és növekedési paktum arról is szól, hogy a tagállamok államháztartása hogyan alakul a konvergencia programok folyamán. Nos, erre, ezzel kapcsolatos ellenzést 2013 tavaszán hozzuk létre, és erről a bizottság már egy nyilatkozatot is kiadott. Ami a következő több éves pénzügyi keretet illeti, 2013 vége előtt a bizottság egy javaslatot tesz majd közzé azzal kapcsolatban, hogy a jelenlegi gazdaságirányítás rendszerből mi hiányzik még. Nagyon komoly gazdasági reformokra van szükség, és egy konvergencia és versenyképességi eszköz kialakítására, hogy időben sikerüljön megvalósítani a strukturális reformokat, és így létrejöhessen a megfelelő növekedés. Ladies and gentlemen, I do not, uh, I do not decide uh, on the procedure of the parliament. So by way, by way of conclusion, by way of conclusion. Elnök, megvárjuk, hogy biztos úr befejezze a mondandóját. Kérem szépen képviselők, egy kis türelmet. A szabály értelmében a biztos úr befejezheti a beszédét. Hagyjuk biztos urat, hogy befejezze a mondandóját. Az új rendszer teljes mértékben megfelel a közösségi rendszernek, és a létező felügyeleti mechanizmusokat továbbra is életben tartjuk, sőt, komolyabb gazdasági integrációra van szükség. sokkal komolyabb gazdasági fegyelemre van szükség, illetve ezt kombinálnék el a szolidaritással. Minden attól függ, hogy a tagállamoknak milyen abszorciós kapacitása lesz ezen eszköz segítségével. A fiskális kapacitást is megerősíthetjük. Továbbá a bizottság ígéretet tesz arra, hogy gyorsan és átfogó jelleggel akciótervét is tovább fejleszti, amely az adó elkerülésről és az adó csalásról szól. Az akciótervben, a cselekvési tervben ugye ehhez kapcsolódó irányelvekről van szó, és ezt összekötjük a foglalkoztatási és szociálpolitikai javaslatainkkal. A parlament jegyzőkönyvének kedvéért mondtam el, hogy ez a bizottság nyilatkozata, ezek az ígéreteink. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! Azt hiszem, hogy ez egy nyilatkozat megfelelően világos volt, és egyértelmű, hogy még az Európai Bizottság szándékai. Remélem, hogy időben érkezik a kett, kettes csomag az Európai Tanács előtt a hétvégén, és azt hiszem, hogy nagyon fontos lesz Európában a bizalom építés szempontjából. Komoly lépés ez, hiszen mindannyian azt szeretnénk elérni, hogy megvalósuljon az igazi Európai Gazdasági és Monetáris Unió. Ez az európai polgárok érdeke. Köszönöm a figyelmet, köszönöm a bizalmat és az érdeklődésüket. Köszönöm. Bene, concentratevi sul voto adesso. Köszönöm, akkor most talán figyeljünk a szavazásra, Gozesz jelentés következik. Emendamento 73-as módosító mellette ki van, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Most a teljes szövegről szavazunk mellette, ki van ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Népszerinti szavazás következik a teljes állásfoglalási javaslatról. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Honorable Leichfried, most... Leichfried úrnak ügyrendi, ügyrendi kérdése van? Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem azt szeretném kritizálni, ahogy vezeti az ülést, hanem egyszerűen aggaszt az, hogy egyesek tényleg tényleg nem, bírnak, nem bírják kezelni ezt a feszültséget, amivel jár ez a munka, úgyhogy ott a jobb oldalon fölülülő uraknak, kérem, uraknak mondanám, hogy kicsit vigyázzanak az idegeikre. Egyet értek. Félre jelentés következik. 83-as módosító mellette ki van. Ellene kitartózkodik, elfogadtuk. A szöveg, teljes szövegről szavazunk mellette ki van, ellene tartózkodik, Elfogadtuk. Most pedig népszerinti szerinti szavazás, a jogalkotási állásfoglalási tervezetről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Aprovado. Elfogadtuk. Lambert jelentés. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Teljes tövegről szavazunk mellette, ki van, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Népszerinti szavazás következik a teljes jogalkotási állásfoglalás tervezetről. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ügyrendi kérdés? Ismét? Please, this is a point of order. Igen, egy ügyrendi pontot szeretnék említeni. Arra szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy ez itt az Európai Parlament ez nem ö, ö, sárdobálásnak az arénája, ez valóban a demokrácia arénája, nem kiabálásokra vagyunk kíváncsiak, és nem iszabbirkózásra. Köszönöm. Okuni! Okoni jelentés következik, hármas módosító ki van mellette, ellene, két tartózkodik, elfogadtok teljes szövegről szavazunk mellette, ki van ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Most név szerinti szavazás következik, jogalkotás tervezett. tervezet, nyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Approvato. Elfogadtuk. A Morán Sartier jelentés következik. Tessék, képviselő asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden annyit szeretnék mondani, hogy tisztázni szeretnék egy pontot. Lehet, hogy gépelési hibára került sor. Az áll itt, hogy a hitelválság, a jelenlegi válság ki, ö, ki robbantója, és ezt a katasztrófát emberek okozták. Én azt gondolom, hogy legyünk hitelesek a parlamentben azzal kapcsolatban, hogy mit fogadunk el, miről szavazunk. A nemzetközi válság e, az emberek nyakába varni nem csak, hogy hibának tekinthető, hanem nevetséges. Hillary Clinton, Catherine Ashton és nagyon sokan mások magas pozíciókat értek el, és ez a megfogalmazás nem csak, hogy hiba, hanem tényleg nevetség. Párti prima. Első bekezdés e, két részben, első rész mellett ki van, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Második rész, mellette ki van, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 12-es bekezdés első rész, első rész mellette, ellene tartózkodók, Elfogadtuk második rész, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 13-as bekezdés, első rész, elnézés, 13-as bekezdés mellette ki van, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 21-es bekezdés első rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 33-as bekezdés első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk harmadik rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 35-ös bekezdés első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 37-es bekezdés mellette ki van, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 57-es bekezdés első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk ezt is. 63-as bekezdés mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. A preambulum bekezdés első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, ezt is elfogadtuk. Ellenőrizzük, jó? Megnyitom a szavazást. Kiúza! Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. B. Preambulum bekezdés első rész mellette? Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. C. Preambuló bekezdés mellette, ellene, tartózkodok. elfogadtuk. Jó, jó, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Kiúza. Lezárom. Elutasítottuk. D preambulum bekezdés, mellette ki van. Senki nem támogatja? Ellene ki van. Tartózkodó elutasítottuk. I preambulum bekezdés mellette. Ellene tartózkodók elutasítottuk. K preambulum bekezdés mellette. Ellene. Ezt ellenőrizzük. Megnyitott, megnyitom a szavazást. Kiúza a cap. A K preambulum bekezdésről szóló szavazást lezárta. Elfogadtuk. Dupla V bekezdés mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. Most név szerinti szavazás következik a jogalkotási állásfoglalás tervezetről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Approvato relazione Liotard. Elfogadtuk, Liotard jelentés következik. Kérem egyértelműen jelezzék, hogy hogy szavaznak. Hetes bekezdés mellette ellenem tartózkodók. Elutasítottuk. 13-as bekezdés mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Paragrafo 3. 13-asról szavazunk, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14-es bekezdés mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 17-es bekezdés első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész. Jó ellenőrizzük az első részt, megnyitom a szavazást. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. Approvato. Elfogadok. Kérem, emeljék a kezüket. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. 18-as bekezdés mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. 19-es mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. 20-as bekezdés első rész mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 27-es bekezdés mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük. Votazione Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Approvato, paragraf... Elfogadtuk, 27-es mellette, scusate. A Elnézést kér az elnök, 32-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, 40-es mellette, ellene, Kérem jelezzék, emeljék a kezüket. 40-esről szavazunk, mellette ki van. Ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Paragrafo 41. 41-es mellette, Kontra. Ellene tartózkodok. Ellenőrizzük. Voto aperto. Megnyitom a szavazást. Chiuso. Lezárom a szavazást. Approvato. Elfogadtuk. Jó, második részről szavazunk. Tessék. And there are many people who are nagyon sok, sokan elégedettek a 32-esről szóló szavazással kapcsolatban. Ön ezt nem vette figyelembe, hogy ennek az ellenőrzését kérjük. Erre térjünk vissza. Persze, jó, akkor szavazunk a 32-esről. Elektronikus szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hol is tartottunk? 41-es második részénél mellette ellene tartózkodók, elutasítottuk. 42-es mellette ellene tartózkodók, elutasítottuk. 49-es mellett, első rész mellette ellene ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Kiúza! Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 50-es első része mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 51-es mellette. Ellene. Elutasítottuk. Ellenőrizzük az 51-est. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Respinto. Elutasítottuk. 67-es mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. C preambulum bekezdés mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. J preambulum bekezdés első rész mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. K. Preauló bekezdés mellette, ellene tartózkodok. Talán elutasítottuk, de ha gondolják, akkor ellenőrizhetjük. Jó, K. Preambuló bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. N preambuló bekezdés, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész, el, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ó, preambuló bekezdés mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. P preambuló bekezdés mellette, ellene, tartózkodók, talán elutasítottuk, de jobb lenne, ha ellenőriznénk, tehát megnyitom a szavazást a P-ről. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Dupla, dupla V preambulú bekezdés mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadtuk. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a dupla V-ről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Teljes szövegről szavazunk mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Jön a Koszta jelentés. Paragrafo 20. 20-as. Beket. Ellenőrizni szeretnék? Jó, akkor az előzőt ellenőrizzük. Tehát a Liotár jelentés záró szavazását megismételjük, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Approvato. Elfogadtuk. Koszta jelentést kérem, emeljék a kezüket, 20-as bekezdés. Első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 22-es bekezdés első rész mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Második részről név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Approvato. Elfogadtuk. Harmadik rész, szintén név szerinti szavazást, megnyitom a szavazást. Voto chiuso. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 25-ös bekezdés, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 30-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 32-es bekezdés Első rész mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 70 Folytassuk, 74-es bekezdés mellette ellene tartózkodok, elutasítottuk el bekezdés első rész mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók, elutasítottuk. Teljes javaslatról szavazunk. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Tirolia jelentés. Név szerinti szavazás, 15-ös bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 17-es bekezdés, első rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk második rész, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 23-as bekezdés első rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadtuk. Népszerinti szavazás következik a teljes sovalkotási állásfoglalás szavazás tervezetről. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a rossz jelentés. 25-ös bekezdés mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most a teljes állásfoglalás tervezetről szavazunk mellette, ellene tartózkodunk, el, elfogadtuk.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 Kérem nyomja le még egyszer, még egyszer a gombot, nem működik a mikrofonja? Now it works. Yes, thank you, President. Yes, I, I just um, earlier wanted to. Make... Igen, csak szerettem volna egy ügyrendi pontot említeni. Örülök annak, hogy a biztos úr még itt van és egy eljárási kérdésre van szó, talán az, e, a biztos urat is érdekli ez. Semmi kifogásom azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság röviden hozzászól a szavazás előtt. De ebben az összefüggésben az Európai Bizottságban nagyon, bizottságnak nagyon fontos nyilatkozatot kellett tennie. Ez nagyon összetett, bonyolult tartalom volt, amit elmondott Azért szeretném, hogyha meghallgatna biztos úr most, mert azt kérem, hogy, hogyha nagyon hosszú és bonyolult, összetett tartalmú nyilatkozatot tesz a biztos a szavazás előtt, erre, erre tervezzenek be időt a napirendbe, hogy délelőtt vagy előző nap délután legyen lehetősége a bizottságnak ezt elmagyar, elmagyarázni. Egy egyperces szavazás előtti hozzászólással nincs probléma, de 10 percig egy, egy bonyolult, összetett tartalmú beszédet elmondani a szavazás előtt, ez nem elfogadható, E, és ez egyeseket frusztrál, másokat pedig az elfogadhatatlan reakciókra sarkal, amelyeket hallottunk ma délután. Um, honorable Foster, cse... Foster asszony, a bizottság és a parlament között megegyezés született, melynek értelmében biztos úrnak joga volt ahhoz, mint egy fel volt hatalmazva arra, hogy egy ilyen részletes bejelentést tegyen nem volt tehát semmiféle időbeli határ. Abban egyeztünk meg, hogy körülbelül 10 perces bejelentést tehet, és biztos úr ennek eleget is tett, betartott ezt az időt. Beresz asszony. Kíván hozzászólni? de rebondir sur ce qu'a dit notre collègue. Car... Szeretnék visszatérni arra, amit a kedves kolléganő mondott, mert a biztos, aki még mindig itt van, nagyon hosszan beszélt, úgyhogy sajnos ez felfizezte az üzenetet, amelyet át kellett volna adnia a tisztelt háznak. A nyilatkozata az megegyezés részét képezte. Nagyon fontos volt, hogy ezt a nyilatkozatot el, ez a nyilatkozat elhangozzon. A szavazás alatt itt a legnagyobb figyelem közepette a parlamentben. Köszönöm. Következnek a szavazatmagyarázatok. Először is Korrer a jelentés Ford képviselőnek a